szavazunk róla. A következő napirendi pontunk Bütikoffer úr jelentése hatékony európai nyersanyagpolitikai stratégia. Átadom a szót Bütikoffer úrnak. Parancsoljon. Parancsoljon Bütikoffer úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is meg szeretném köszönni az együttműködést az árnyék jelentéstevőknek az Ipari Bizottságban, és számos más bizottsági képviselőnek is, a Környezeti Bizottságból különösen, az Európai Bizottság szakembereinek is, illetve a civil társadalom képviselőjének is. A nyersanyagpolitika szempontjából a nyersanyagpolitika az egyik legnagyobb iparpolitikai kihívás, ugyanakkor egyben esély is az utóbbi másfél évben nagyon szívemhez nőtt ez a téma, és meggyőződésemé vált, hogy óvatos, körültekintő, de ugyanakkor ö, bátor innovációs stratégiával képesek lehetünk hatalmas eredményeket generálni a forráshatékonyság, az újraértékesítés, a recycling, a helyettesítés, azok a stratégiai módszerek, amelyekkel élnünk kell, amelyek egyben az EU jövőbeli versenyképességét is javíthatják, innovációs stratégiára van tehát szükség elsősorban. Amikor célokat tűzünk ki, de nem gondolkodunk el egyben a módszerekről is, akkor csak újabb célokhoz jutunk, jut az ember. Ezért konkrétan most módszereken és konkrét kötelező megállapodásokon kell gondolkodnunk azon, hogy a tagállamok között, a bizottság és a tagállamok között hogyan lehet megerősíteni, jobbá tenni az együttműködést felelőssé, teljessé. A jó kormányzás ennek a témának a kulcs fogalma az ásványi erőforrások, nyersanyagok legalább annyira fontosak, mint a kőolaj, a földgáz és egyéb energiahordozók, de ezeket az európai együttműködés még nem helyezte olyan prioritási szintre, mint ahol lenniük kellene. Számos intézkedésről szó van már, ebben a szövegben pedig konkrétan is, amelyen lehetne javítani az irányítást. Például kockázatradart javasolunk. Azt szeretnénk, hogy a bizottság a kritikus nyersanyagok listáját állítsa össze, és az ellátási láncokat elemezze végig. A kritikus anyagok, mint a lítium kérdését, amely például stratégiai jelentőségűvé növekedett, külön vizsgálja meg, kompetenciahálózatra van szükség, és nagyon támogatnánk azt is, hogy a bizottsági kezdeményezésre innovációs hálózat jöjjön létre a nyersanyag hatékony felhasználása érdekében. Ezt sajnos egyes tagállamok blokkolják. Magas szintű task force lenne szükség, amely a főigazgatóságok munkáját összeköti a Joint Research Center és az Európai Környezeti Hatóság a diplomáciai külügyi szolgálat működésével, és együtt stratégiai koherenciát megvalósítva működne. 2000 50-ig kéne megfogalmazni a nyersanyag felhasználási tervet, és ezen belül azt is nagyon támogatjuk, hogy a meglévő szabályok, törvények, mint a, a recycling, az elektronis gépek recyclingjére vonatkozó szabályok végre megvalósuljanak. Harmadsorban pedig a jelentés arról is szól, hogy ennek a témának külügyi vonzata is van, alapelvem az volt, hogy kifelé megbízható, egyértelmű együttműködési stratégiáról tegyünk tanulságot. A gazdag és szegény országokkal szemben egyformán, egységesen lépjünk föl, tehát kívülről Európa egységes képet mutasson, Jelenleg Európa, az Európai Unió importálja a legtöbb nyersanyagot a világon, a kontinensek közül, és ezért az együttműködés felelőssége minket terhel. Ez azt is jelenti, hogy amikor beruházunk új projektekbe, például bánya projektekbe harmadik országokban, akkor az Európai Befektetési Beruházási Bank és a bizottság és a beruházási alap megvizsgálják, hogy egy ilyen létesítmény megépítése összhangban van a fejlesztési szegénység elleni célokkal, ehhez persze transzparenciára lenne szükség, az amerikai mintára, a Publish What You Pay Principle alkalmazására. Tehát nyilvánosságra kell hozni, hogy mire költjük a pénzt. A nyersanyag szuverenitását a partnereink részéről is el kell fogadnunk, ennek az elvét, és az együttműködést így lehet közös alapokra helyezni és közös érdekeket szolgálóvá tenni. Úgy gondolom, hogy az EU számos nemzetközi fórumon már eddig is és a jövőben is e, ezen az alapon állt és kell, hogy álljon. Így nagyon sok eredményt lehetne elérni. Köszönöm. Now I will give the floor to Commissioner Tajani. Köszönöm. Tajani biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő, asszonyok és urak. Először is szeretnék hivatalosan is köszönetet mondani Bütikofer úrnak a jelentéséhez. Köszönöm azt is, hogy nagyon sokan hozzájárultak ehhez a dokumentumhoz. Miért? Azért, mert véleményem szerint ez a jelentés pozitív. Egyébként ugyanazt a irányvonalat követi, amelyet az Európai Bizottság, vagyis azt, hogy stratégiai módon kívánjuk a nyersanyagok kérdését megragadni. Miért győzött meg engem ez a jelentés? Elismétlem, egy hangon szól ön az Európai Bizottsággal, és éppen ezért nagyon fontos az együttműködésünk erősítése jelentős területen, valamint minden oldaláról megvizsgálta a problémákat és a lehetőségeket. Jó egyensúlyt kell találni a különböző rendelkezés álló politikai opciók között. Továbbá konkrét érdekes javaslatokat, ajánlásokat tett ön a jelentésben. Ez a hozzájárulás csak javítja a stratégiát. Már elmondtam hozzászólásom elején, a parlamentük és a bizottság közötti együttműködés alapvető. Több hónapja dolgozunk együtt Bütikoffer úrral, de másokkal is a nyersanyag klubon belül. Más küldöttek és részt vesznek ebben, például Bütikoffer úr és a különböző politikai pártok képviselői és nem felejtik el azt a célt, hogy 2012-ben létrejön egy hálózat a ritka földfémekkel kapcsolatosan. Készen állok arra, hogy együttműködjek önökkel a nyersanyagok politikája terén. Politikai téren az összes intézményt bele kell ebbe vonni, ez világos. Ön egyébként ezt a jelentésében is elmondta. Münchenből érkeztem Strasbourgba, és közben olvastam el a jelentését. Van egy érdekes rész, ahol ön azt mondja, hogy a nyersanyagok megszerzése stratégiai és versenyképességi elemé válik. Bütikhofer úr azt is kijelenti, hogy az a százalékos arány, amennyit a nyersanyagoknak szánnak, szentelnek a termelés során, az magasabb, mint amit a bértömegre fordítanak. Valamint beszél ön arról is, hogy hogyan lehet az erőforrásokat jobban felhasználni az Unióban, az újrafeldolgozás segítségével, stb. Ezek az elemek elengedhetetlenek a stratégiánk szempontjából, és biztos vagyok benne, hogy a parlament is egyetért. Az innováció szintén nagyon jelentős, hogyha tovább akarunk lépni a nyersanyag stratégia terén. Az egész láncolatot figyelembe kell venni, vagyis a felderítés, a kitermelés, a feldolgozás és az újrafeldolgozás terén. Alapvető ez a nyersanyagok szempontjából, hogyha előre kívánunk lépni. Bütikofer úr, ön optimista, az biztos, hogy azt nem mondanám, hogy néhány tagállam ellenáll, de meglehetősen visszafogott a kérdést illetően, viszont reméljük, hogy a versenyképességi tanács szöld utat ad a kezdeményezésünknek. Most arra van szükség, hogy megnézzük, hogyan lehet a partnerséget elindítani. Egy másik elemet is említ az ön dokumentuma, Bütikofer úr a hozzászólásában is beszélt erről, a nyersanyagok terén folytatott diplomácia. Ezzel számot kell vetni. Az USA-val és Japánnal már előre léptünk, és szorosabb az együttműködés. Ami az Afrikai Uniót illeti, van egy közös cselekvési tervünk. A az Afrikai Unió és az Európai Unió részéről többet akarunk tenni azért, hogy az afrikai kitermelést, hozzájárulást segítsük különböző szinteken. Lesz egy konferencia nyersanyag téren, ami lehetséges, hogy elindítja ezt a partnerségét. Október végén Moszkvóban, Moszkvában lesz ez téma, egyébként voltam már Latin Amerikában, Kínában is e kérdést megtárgyalni. Ez mutatja, hogy milyen sok fronton vagyunk aktíva. Csillével is kíván, aláírtunk egy megállapodást, és lehet, hogy az év végéig Argentinával és Brazíliával is, Brazíliával is sikerül ezt aláírni. Egyébként Chile az egyik legjobb minőségű lítiumot termelik ki. Ez az ország különösen lelkes, ami az új kapcsolatokat illeti. Az egész kormány és az elnök is elkötelezte magát ettéren. Ami pedig a fenntarthatóságot illeti, tovább kell folytatnunk annak hangsúlyozását, hogy a kitermelés során a környezeti normákat tiszteletbe kell tartani. Az innováció, a kutatás is szóba kell, hogy kerüljön, de azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehet garantálni a különböző területekhez való hozzáférést, és azt is, hogy milyen módon termelik ki a fémeket. Potosnyik biztossal etéren szorosan együttműködő A tagállamok hozzájárulása igen fontos, de a bizottság katalizátor szerepet játszhat itt, kiemelem a tagállamok kompetenciáját. Elfogadtunk egy kiemelt kezdeményezést a hatékony erőforrás gazdaságról. Egy sor intézkedést irányoztunk elő, főként az újrafelhasználás területén. Néhány példát szeretnék adni, hozzáteszem még az, hogy a svéd kormányjal is szorosan együttműködünk. A nyári szünet előtt egy fontos találkozóra kerül sor Svédország szervezésében, amelynek témája Barenc tengeri nyersanyag kitermelés volt. Együtt fogunk dolgozni tehát ezen a témát, és a dolgok állásáról tájékoztatjuk majd a parlamentet. Grönland új elnökével is találkoztunk, és azon dolgozunk, hogy eljussunk Grönlandra személyesen is, és ott foglalkozunk a nyersanyagok témájával. A Grönland részéről pozitív jelzések érkeztek abba az irányba, hogy szeretnének velünk együttműködni annak érdekében, hogy hosszú távú nyersanyag felhasználási kitermelési stratégiát együtt dolgozzunk ki. Tehát ezek lennének az én tevékenységeim, sajnos nem tudok tovább beszélni, annak ellenére nagyon fontos ez a téma, és egy elmélyült vitát kell majd erről folytatnunk a jövőben is. Úgy gondolom, hogy a parlamente való szoros együttműködés is fontos lesz, alapvető lesz számunkra, hogyha a olyan stratégiát akarunk kidolgozni, ami az ipar számára is megfelelő válaszokat ad. Köszönöm szépen, Trajani úr. Brock úr van a listán de nem látom. Schneeber Jastram asszony kap szót ezért. Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretnék szívélyesen köszönetet mondani Bütikofer úrnak a kidolgozott jelentésért, hiszen a koherencia politikanak ő a felelőse, ITRE bizottságban együtt ülünk, és nagyon hálás vagyok neki, hogy a fejlesztési bizottságnak nagyon sok kezdeményezését befogadta. Ahogy Bütikofer úr már mondta, a nyersanyagok témája egy rendkívüli jelentőségű téma. 2050-ig, legalábbis az ENSZ így számol, 300 százalékos növekedést fog mutatni a nyersanyag szükséglet világszerte. Nem csak emiatt fontos ez a vita, hanem azért is, mert szeretnénk egy koherens fejlesztési politikát is kidolgozni. Engedjék meg, hogy mondjak egy példát. A fejlődő országok a kérdéses kitermelési politikával és a hiányos szerződések miatt évente a beslések szerint 80 és 160 milliárd dollár közötti összeget vesztenek el, hogyha megnézzük, ezzel összehasonlításban az Európai Unió fejlesztési segélyre mennyit fordít, ez 8 milliárdos összeg. Ez tehát azt jelenti, hogy az, amit mi nyújtunk, az a veszteségek összegéhez e, mérve csak egy csepp a tengerben. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy utal a jelentés a átláthatósági kezdeményezésre, és át kell, hogy lássuk azt is, hogy ezek a kezdeményezések sajnos csak hosszú távon fognak majd érvényesülni, éppen ezért a közös Afrikai Európai Uniós 2011-13-as időszakra vonatkozó közös akcióterv esetében fontos, hogy például a nyersanyag termelő vállalatokkal való tárgyalásokban támogatást nyújtsunk Afrikának. A fejlődő országoknak 10, 10 eurós többlet értéket jelent majd fejenként ez a segítség. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hatékony segítség, a hatékony segítség nem meg fog, megfelelő eredményre fog vezetni utólag. Köszönöm szépen, Schnibel úr. Lange úr sincs itt, de itt van. Akkor megadom önnek a szót, Lange úr. Köszönöm szépen szépen, elnök úr, e, e, jelentéstevő úr, én is szeretnék a magam nevében köszönetet mondani az igényes munkáért, amit végzett. Biztos úr, a nyersanyagpolitika az egy eszenciális dolog, hogyha az európai ipar fejlődéséről van szó és a kereskedelem dimenziója is rendkívül döntő. Éppen ezért e, helyesnek, helyén valónak találom, hogyha a nyersanyagpolitikát nemzetközi kontextusban kezeljük és figyelembe vesszük ennek során az európai iparpolitikai szempontokat is. Ehhez azonban egy-két pontot, döntő pontot meg kell említeni. Úgy gondolom, hogy ha a nyersanyagainkat a világon partnerségi egyezmények keretében akarjuk biztosítani, akkor ezt csak úgy fogjuk tudni megtenni, hogyha azok a vállalatok, akik kitermelik ezeket a nyersanyagokat, ezek megfelelően viselkednek. Ugyanis nem lehet az, hogy európai vállalatok adót csalnak, vagy pedig munkavállalókat kizsákmányolnak, embertelen feltételek mellett foglalkoztatnak. Éppen ezért hogyha nyersanyagokat akarunk kitermelni, akkor az ezzel foglalkozó vállalatoknak megfelelő szociális és környezetvédelmi sztenderdeket kell betartaniuk. Másodszorban azt is gondolom, hogy biztosítanunk kell, hogy az általunk felhasznált nyersanyagok nem válság régiókból származnak, és nem úgy vannak finanszírozva, hogy, ez, hogy ebből a pénzből aztán polgárháborúkat folytassanak. Tehát fontos, hogy lássuk, hogy honnan jönnek a nyersanyagok, hol van a forrásuk. Vannak nagyon jó visszakövethető rendszerek ezen a téren. Harmadsorban biztosítani kell, hogy megszűnjön a nyersanyagok illegális exportja. Nyilvánvalóan a kibúvókat a saját jogszabályunkban meg kell szüntetnünk, Karl-Heinz Forlanz szólt erről, és az ellenőrzést is növelnünk kell. Van egy nagy európai kikötőnk, és például ott csak egyetlen egy ember van az ellenőrzés biztosítására, ez egy fenntarthatatlan állapot, éppen ezért az exportot jobban ellenőrizni kell, és azt is gondolom, hogy biztosítani kell, hogy a mon- monopólium struktúrák és az oligarchiák fel legyenek számolva. Úgy gondolom, hogy a bizottság ezen a téren a megfelelő lépéseket fog tenni, tehát köszönetet szeretnék még egyszer mondani Bütikofer úrnak és a biztosnak. Köszönöm. Köszönjük szépen, Lange úr! Most meg a Merkis asszonynak a szót, aki a Környezetvédelmi Bizottság véleményét írta. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, tisztelt szerző, köszönöm az, a szöveget, a stratégiára vonatkozó tervezetet, és az eddig elhangzottakat is. Szerintem ez egy jó szöveg jó kiindulási alap. Nagyon fontos a téma, a kül, különlegesen a jelenlegi gazdaság és pénzügyi válság miatt is, ugyanis már ott leselkedik ránk a következő válság, amit egy jó stratégiával azonban elkerülhetünk, ugyanis a következő válság a nyersanyag hiány válság lesz, ugyanis a növekedésnek feltétele a nyersanyagellátás, és már is, most is nagyon nagy nyomás nehezedik a nyersanyagokra. Az EU nagyban függ a nyersanyagoktól, ezért a jelentés jól teszi, hogy kiemelten foglalkozik az EU kiszolgáltatottságával, és azzal, hogy mit tehetnénk EU-n, az EU-n belül a helyzet enyhítésére. Az innováció tűnik a legjobb előre menekülésnek, a nyersanyagokkal való kulturáltabb bánásmódhoz erre van szükség. De az innováció ne legyen általános, hanem konkrét innovációra van szükség, paradigmaváltásra. Ez lehet pont a gazdasági és pénzügyi válságra is a válasz, hiszen a függőségünk csökkentése mindkét szempontból fontos. Tehát meg kell változtatnunk életmódunkat, az ipar cselekvési normáit is, és az egyének normáit is. Új gazdasági modellre van szükség. Nem elegendő a bankokra és a kormányokra vonatkozó programokat kidolgozni, hanem mélyreható gazdasági változásokra van szükség. Arra, hogy az új kihívásokra jó válaszokat adjunk, minőségi, környezetbarát, fenntartható termékeket, szolgáltatásokat biztosítsunk, ehhez az a környezeti irányelvek jobb végrehajtására van szükség, a természet védelmére. Nagyon fontos, hogy hogy végre letegyünk arról, hogy kacsingatunk a természetvédelmi területek felé, hogy ott is hogy lehetne még valami ipart létrehozni. Már pedig a megmaradt természetes területek inkább aranybányák, mint bármilyen gyár foglalkozunk az urban mining, vagyis a hulladék bányászat kérdésével inkább. Ne új bányákat nyissunk, hanem próbáljuk meg a meglévő nyersanyagunkat jobban, hatékonyabban újrahasznosítani, nagyobb arányban újrahasznosítani. Ehhez persze felelősségvállalásra van szükség, hálózatokra, jó szociális ö, normákra, átláthatóságra, hogy tudjuk, hogy melyik anyag honnan jön, az illegális behozatalok megszüntetésére, és persze, ahogy mondtam már, innovációra elsősorban. Okay, well, now, Sarbuit. Köszönöm szépen. Most Sarbu asszony kap szót a mezőgazdasági bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, előadó úr. Üdvözlöm a bizottsági közleményt a nyersanyagokról és az Európai Uniós stratégiára, stratégia kialakítására irányuló törekvést. A mezőgazdasági termékekre külön oda kell figyelnünk szerintem, hiszen az élelmiszerbiztonság globális kihívás, és persze európai is. A nyersanyagok kérdése a mezőgazdaság szempontjából abban nyilvánul meg, hogy nagyon ö, volatilisak a piacok, az árak, az élelmiszer árak, és egyre több az élelmiszerláncban a megakadás, a probléma. Olyan stratégiára van tehát szükség, amely figyelembe veszi az export, exportkorlátozásokat is megfontolja, mint lehetőséget, a fenntarthatóság érdekében, persze a WTO szabályokkal összhangban. Remélem, hogy az Európai Unió figyelemmel lesz az európai agrárpiacok sajátosságára, és hozzájárul ahhoz, hogy az élelmiszerellátás zavartalansága megvalósuljon. Most a e- frakciók képviselői következnek, az EPP részéről, néppárt részéről, de elkezdti asszony először. Eh, estamos discutiendo un informe que la Comisión egy olyan jelentésről vitatkozunk, amelyet annak idején a bizottság terjesztett be. Itt egy rendkívül fontos témával kapcsolatos stratégiáról van szó, nevezetesen a nyersanyagok árának volatilitásával kapcsolatos kérdésről, különösen ami a fejlődő országokat és Kínát illeti. Nos, a frakcióm nevében szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a munkáért, és azt kell, hogy elmondjam, hogy a Bütikó feljelentéssel is nagyjából egyetértünk. Az az álláspontunk, hogy olyan megközelítésmódot választott, amely a nyersanyag politika területén és a nyersanyag hasznosítási stratégia területén megfelelő, adekvát. Ebben az összefüggésben azt szeretnénk, hogyha több kiegyensúlyozottság lenne a jelentésben, és a nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdése, ami rendkívül fontos, itt az Európai Unión belül, és más témák között egyensúly alakulna ki. Tehát a nyersanyagokhoz való hozzáférés Európa számára fontos kérdését hangsúlyozni kell, és fontos hangsúlyozni, hogy a nyersanyagforrásokat hatékonyan kell használni. Ezzel kapcsolatban vannak nagyon érdekes javaslatok, hogy hogyan lehetne például az újrahasznosítási arányt az Európai Unión belül javítani. Én a frakcióm nevébe szeretnék arra utalni, hogy álláspontunk szerint a témára nem úgy kell tekinteni, hogy a nyersanyag felhasználást kell csak csökkenteni, hiszen a gazdasági növekedést azt fel kell gyorsítanunk, támogatnunk kell. Tehát a megközelítés módunk az kell, hogy legyen, hogy a nyersanyag felhasználás hatékonyságát növeljük, és olyan politikákat folytatunk, amelyek tényleg befolyással bírnak a nyersanyag felhasználás hatékonyságára. Reméljük, hogy a fejleményeknek a spekulációra is pozitív eh, hatása lesz. A bizottság eh, ezzel kapcsolatban is, és az átláthatóság kapcsolatban is intézkedéseket javasol. Reméljük, hogy ez növeli majd a piac átláthatóságát, és kevesebb lehetőség lehet a spekulációra a piacon. Köszönöm szépen, Úszkog úr, a szociálisták és demokraták nevében négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, például Ben Langenhoz és Judith Merkishez, illetőleg, illetőleg másokhoz, akik azt mondták egyetemben Bütikoffer úrral, hogy a hulladékbányászat és az újrahasznosítás kérdése az kiemelkedően fontos ha növekedést akarunk, és egyben szeretnénk a környezetet is védeni, akkor ezek fontos kérdések. Itt innovációra van szükség, új elgondolásokra ezeken a területeken. Azonban szeretnék egy másik perspektíváról is szólni, ami az én parlamenti választóim számára döntő. Amikor a parlament elkezdett foglalkozni a nyersanyagok témájával, akkor egyszer elutaztam egy európai nyersanyag felhasználási központban, Nordbottenben, Észak-Svédországban. Ott, az, ott igazán tudják, hogy mennyire fontos a nyersanyag a ipar számára, a növekedéshez. Beszéltem kutatókkal, gazdasági képviselőkkel, és ők megmutatták számomra, hogy ez a régi szektor, tehát a nyersanyag szektor, az hogyan virágzott fel újra, hogy hogyan nyíltak új bányák, hogyan nőttek a régi bányák, és hogyan fejlődött tovább a technológia, hogyan javult a minőség, egyszerűen csak azért, mert globális szinten növekedett a nyersanyagok iránti igény. Tehát visszatért Európába a világ, elért minket a globalizáció, és Európán kívülről érkezik a nyersanyag szükséglet, amit itt tapasztalunk. Természetesen emellett a saját iparunkat is el kell látnunk nyersanyagunkkal, ez rendkívül fontos. Trajani biztosnak azt szeretném mondani, hogy nem szükséges elmenni Grönlandig. Nézzük meg Észak-Európát, ott nagyon sok jól képzett eh, technikus, kutató van, és ott nagyon sok nyersanyag is található, illetőleg a munkakörülmények is megfelelőek az ebben a szektorban dolgozók számára. Tehát nagyon sok mindent tudunk tenni, akár már ott is, nem kell, hogy Európát elhagyjuk. A nyersanyag stratégia gyakorlatilag ahhoz kell, hogy vezessen, hogy elismeri az ezen a téren elért eredményeket Európában. Észak-Európának döntő szerepe lehet ezen a területen és az ipari növekedés területén. Fontos dolog, amit Észak-Svédországban láttam, nevezetesen az, hogy mennyire fontos a működő infrastruktúra azok számára, a régiók számára, ahol nyersanyag kitermelés folyik döntő a növekedés szempontjából. Az Európai Parlament azt szeretné, hogyha a TEN programokkal kapcsolatos új európai iránymutatások figyelembe vennék azt is, hogy a nyersanyagokat el kell jutatni az ipari központokba. Tehát ezt meg kell hallani a bizottságnak, és ezzel kapcsolatban konkrét javaslatokkal kell előállnia. És itt vannak a fejlesztési perspektívák, és ezekről is volt már szó. Egyeknek központi kiinduló pontja, hogy a nyersanyagokat az Európai Unión kívül is kitermelik, de ezeket az Európai Unión kívüli országokat, nyersanyagszállítókat egyenrangú partnerek ként kell kezelni. Nem szabad, hogy újra a gyarmatosító időköz térjünk vissza. Nyilvánvalóan ezt nem szeretnénk, és erre nincs is szükségünk. Nagyon sok jó partnerségi lehetőség van, amit a jövőben köthetünk ezen a téren. Köszönöm szépen. Most Léna Eknek adom meg a szót a liberális frakció nevében három percre. Köszönöm, elnök úr. Európa nagyon nehéz időket él miközben az európaiak egyre globalizáltabb világgal néznek szemben, közben saját európai problémánk is van, a nyersanyagellátás és a klímaváltozás hatásainak kezelése. Át kell alakítanunk az európai gazdaságot ahhoz, hogy okos, fenntartható és inkluzív növekedés sikerüljön teremtenünk. Ezek a globális növekedési 2020-as stratégia részei is, és a nyersanyaggazdálkodás gazdálkodás feltétele a, ezek sikerének. Egyes beszélések szerint a közlekedés, technikai és egyéb területeken 4000 milliárd eurót kéne 2020-ig befektetni a nyersanyag ellátás pedig a feltétel annak, hogy Európa megmarad-e a világ egyik vezető gazdasági technológiai hatalmának. Nagyon sok olyan nyersanyag van, amelyek hirtelen stratégiai lehetőségre tettek szert, szegény országokból származnak ezek. A nyersanyag politikákat azonban össze kell hangolni más európai politikákkal. Sokkal jobban, mint eddig. Az ipari, kereskedelmi, kutatási, közlekedési gazdaságpolitikával, különösen a válság idején növekedésorientált reformokra van szükség, amelyek a szabadkereskedelemmel összhangban vannak. A nyersanyag stratégia a kereskedelemmel szorosan összefügg, a kettő együtt lehetővé teszi azt, hogy a nyersanyagokhoz jobb legyen a hozzáférésünk, a nyers, az európai cégek hozzáférése. És persze közben zöldek is szeretnénk lenni, és a stratégiának garantálnia kellene azt, hogy a fejlett és a fejletlen országok is a nyersanyag kereskedelemből hasznot húzzanak. A fejlődő országok kapacitásait növelni kell kereskedelmi mechanizmusok révén. Különös figyelmet igényelnek a, a háborús konfliktusokkal küzdő, belpolitikai konfliktusokkal küzdő országok. Nem szabad, hogy itt eszkalálódjanak a konfliktusok. Európának cselekvésre van most szüksége, a kereskedelmi korlátok végleges lebontására, nem a felhalmazásra, hanem a kereskedelmi szabályok átírására, és Európának pedig a meglévő nyersanyagok jobb felhasználására kéne törekednie. Európában is nagyon sok a nyersanyag, a másodlagos nyersanyag is persze. Erdeink is vannak, fémeink is vannak, nyersanyagainkat sokkal fenntarthatóbb módon kéne felhasználni. Ha a stratégiai menedzsment jó lesz, és kéz a kézben jár a belső piac reformjával és a nemzetközi kereskedelmi szabályok reformjával, akkor jó irányba haladunk majd egy fenntartható zöld gazdaság irányába. Köszönöm az előadónak kiváló szövegét. Köszönjük mi is Ekkasszonynak a felszólalást. Most Eichhut úr kap szót a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm én is az előadónak a kiváló munkát, valamint tájani biztosnak is a bevezető szavait. Úgy tűnik, hogy a szavak szintjén egyetértünk, jó nyersanyag stratégiát szeretnénk, de ezt konkretizálni kell. Ha elolvasom a jelentést és a bizottsági szöveget, akkor óriási különbségeket látok a részletekben. Örülök, hogy Tajani úr örül a mi jelentésünknek, de akkor ez nyilvánuljon meg a bizottsági stratégiában is, ugyanis a bizottsági szöveg azt mondja, hogy Kínával versengünk a nemzetközi nyersanyagokért, és ha nem sikerül Kínával megegyeznünk, akkor Európában kell hatékonyabban bánnunk a nyersanyagokkal. Szerintem ez a rossz sorrend. Ez máshol is megnyilvánul a jelentésben. Szerintem azzal kéne kezdenünk, hogy a saját nyersanyagainkat jobban, hatékonyabban használjuk föl. A recyclingról mondanék egy példát. Ha egy tonna anyagot kitermelünk egy bányából, egy aranybányából, akkor abból két gram arany lesz. És az elektronikus hulladékból pedig 150 gram ö, nyerhető ki egy tonnából, tehát sokkal nagyobb aranybánya az elektromos eszközök hulladékkel válása, mint az aranybánya. Tehát tessék már elkezdeni az elektromos eszközök recyclingját. És ne a Natura 2000 rovására ö, új bányákat, hanem maradjanak meg a prioritásaink, és kezeket el a, két, a Natura 2000 területektől, illetve az északi sarktól. Lát, láttunk már törekvéseket arra, hogy ide is kiterjesszék a bányászati tevékenységeket egyesek. És ha Európán kívül lépünk, és fejlődő országokkal kapcsolatot veszünk föl, akkor nyilván ez egy diplomáciai tevékenység, de amit a diplomácia megtárgyal, az az egész bizottságban érvényesüljön. Például De Gucht úr főtitkárságán is, mert gyakran ellentmondanak egymásnak az európai politikák. Köszönöm. Most pedig a konzervatívok és reformerek nevében adom át a szót Gilling asszonynak. Köszönöm az előadónak a jelentést. Igen, nagy érdeklődéssel olvastam. Elnék jelentőség, elnék jelentéstevőként olvastam ezt az MV bizottság nélkülről, és igen, specifikus területekkel foglalkozik ez a jelentés. Világos, hogy stratégia kell arra, hogy a ritka anyagok újrahasznosítását, újrafeldolgozását elősegítsük, de nem szabad ezt komplikálni. A stratégia, a stratégia, ezt mutatja a cím is, hatékonynak kell lennie, és tudni kell azt is, hogy túlságosan előírók lehetünk, elrendelők, közben egy széles körű stratégiát szeretnénk előmozdítani. Vegyük például a városi hulladék kiaknázását. Az én országomban nagyon sok hulladék lerakó van, és szerintem a tapasztalatokat fel tudnánk használni. De óvatosnak kell lenni, mert a lerakók azok üvegházhatású gázokat termelnek, és igen, veszélyes, sokszor mérgező gázokat is előállíthatnak. Ezért kell óvatosnak lenni a stratégiával, és éppen ezért megfelelő jó hatásvizsgálatokat kell folytatni. A másik pedig a raktározás. Itt is óvatosnak kell lenni. A téma itt a piac eh, torzulással, spekulációval, manipulációval kapcsolatos. Ez eh, nyitott vita, de szerintem az utolsó dolog, amit itt tenni kell, az az, hogyha a felhalmozásról vagy raktározásról beszélünk, mert ez is eh, a piac manipulálását jelenti, és szerintem ez nem viszi előre a dolgokat tágabb értelemben többé-kevésbé üdvözlöm ezt a jelentést, de várom a nyersanyag stratégiát, hiszen most még csak az út elején tartunk. Köszönöm, Gerling asszony, most pedig Mátyász asszony következik a GUE részéről másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni az előadót a jelentés kapcsán vagyis leírta azt, hogy mire van szükségük a vállalatoknak, az iparágaknak nyersanyag terén jelen pillanatban. És szól a környezeti kockázatokról is, amelyek összefüggnek az újrafeldolgozással, de óvatosnak kell lenni. Meg kell nézni a bizottság javaslatát. Én a nyersanyag diplomáciával egyáltalán nem értek egyet, sem azzal, hogy nyomon követési rendelkezések legyenek a G8-ak vagy a G20-ak szintjén, mert ez elősegíti az, hogy új világfelosztás jöjjön létre az iparosodott országok között. Szükségük van nyersanyagokra, ez legitim, de a másik oldalon ott vannak a szegény országok, sok ásványi kincsük van, de nem férnek hozzá az európai ipar összefüggésében vannak olyanok, amelyek minden eszközzel garantálni akarják a nyersanyaghoz való hozzáférést, és ez visszalépés, ez a látásmód. Ez olyan gondolkodásmód, mint ami a múltat jellemezte, és erről már 500 éves tapasztalatunk van. Ami a diplomáciai modellt illeti, a fejlődő országok lakosságának is joga van ezekhez az erőforrásokhoz. Új fejlődési modellekre van szükség, újító jellegére, és együttműködésre van szükség, és nem pedig diplomáciára ettéren. Köszönöm. Pászka úr az EFD részéről. Biztos úr. Bütikofer úr jelentése nyilvánvalóan leírja, hogy az innovatív termeléshez erőforrásokra van szükség. A gyors gazdasági növekedés a harmadik világban, valamint a nagy igények Amerika részéről a ritka földfémek iránt és az európai ipari fejlődés azt mutatja, hogy nagyon sok ipari termék van, ami hulladéknak tekintett, de közben nehéz fémeket tartalmaz, és egyéb erőforrásokat. A kereskedelmi diplomácia és egyéb tevékenység egy előrelépés, de gondolni kell a hulladék újrafeldolgozására is az újrafeldolgozást nem szabad szennyezés forrásnak tekinteni, hanem ez csökkenti az EU függését az import terén. Köszönöm, most pedig Cukalász úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elégedettségemnek szeretnék hangot adni, amiatt, hogy végre van vita az EU nyersanyag stratégiájáról, és ez magas szintű, mint ahogy a jelentés is, amelyről hamarosan majd szavaznak képviselőink. A jelentés minden fontos dolgot figyelembe vesz, a környezeti mutatókat, a fejlesztési aspektust, ami ugye nagyon fontos, hogy hiteles legyen a nyersanyag stratégiánk. Olyan nyersanyag stratégiára van szükség, amely a fejlődő országokat is segíti versenyképességük javításában, és persze Európa ellátását is. Az európai termelést is támogatja, és lehetővé teszi, hogy több nyersanyaghoz jussunk hozzá, miközben a meglévőkkel jobban bánunk, környezetet védjük, és új munkahelyeket teremtünk magasan képzett, kvalifikált emberek számára. Ehhez persze olyan nemzetközi környezetre is szükség van, ahol a világ végre elkezd okosan bánni a nyersanyagokkal. A, a földben található ásványkincsek kapcsán többször elmondtam már a bizottságnak, hogy a ritka földfémekre külön oda kell figyelni, mert sajnos kevés figyelem irányul rájuk, már pedig egy jó stratégiának ki kell térnie ezekre a stratégiailag fontos elemekre, a kutatás fejlesztés szempontjából fontos anyagokra és persze fordítva is, a kutatási fejlesztési eredményeink nemzetközi hatással is bírhatnak. A ritka földfémek kérdését tehát kérem, hogy külön kezeljük a zöld technológiák szempontjából is ezek kiemelkedő jelentésűek. Köszönöm szépen, elnök úr. Következő felszólalom Gierek kollég. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák! A nyersanyagpolitika természetesen függ attól, illetőleg meghatározza ezt azt, hogy egyenlőtlen az eloszlás a világon. Ez politikai és gazdasági konfliktusokhoz is vezethet. Éppen ezért ezen a területen, a nyersanyag stratégia területén fontos a független politika. Szükségünk van nyersanyagra és energiára is. Minden egyes eh, nyersanyagra éppen ezért energiában meghatározhatunk valami fajta ellenértéket, árat a nyersanyag kitermelésnek a finanszírozása az nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon az önkormányzatok területén, ugyanis ők vannak ott helyben, ők tudják a szubszidiaritás elve alapján a legjobban szabályozni a nyersanyag kitermelést. Az Orosz Federációval való együttműködés is fontos ezen a területen, és hozzájárulhat ahhoz, hogy javuljon a nyersanyag mérlegünk a kereskedelemben. A nyersanyagoknak az újrahasznosítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyersanyag kitermelést csökkenteni tudjuk, annak helyébe léphet, és nyilvánvalóan szükségesé tesz beruházást a kutatásfejletés a tudomány területén. Olyan nyersanyagforrásokat kell lelnünk, amelyek lehetővé teszik, hogy alacsonyabb energiafelhasználás mellett helyettesítsünk ritka anyagokat. Például a fát valamivel helyettesíteni kellene az építőiparban, akár kerámiával vagy mással, vagy olyan anyagokkal, amelyeket a gépiparban is alkalmazhatnak. Hogyha ilyen politikát követünk, akkor talán sikerül majd olyan nyersanyagokat találnunk, amelyek megfelelő paraméterekkel rendelkeznek az ipari termeléshez. Például olyan réz termékeket sikerül előállítani, amik megfelelően vezetik a hőt. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentést tevőnek, Bütikófer úrnak a kitűnő jelentését. Trajani biztos úr ma este egy egyértelmű jelzést adott az irányunkba, ez reményt ad, reményre ad okot, hogyha a bizottságnak a stratégiájával eh, foglalkozunk, ugyanis az eddigi látottak nem adnak reményre okot. Jó lenne, hogyha növekedne a foglalkoztatás, a munkahelyek száma itt az Európai Unióban, fejlő, a gazdaság, éppen ezért koherens stratégiára van szükségünk, de emellett fontos, hogy biztosítsuk a saját nyersanyag szükségletünknek a forrását, növeljük ennek keretében a nyersanyag felhasználás hatékonyságát, és egységesen lépjünk fel, hogy partnerségeket alakítsunk ki az egész világon és természetesen a mi liberális módosító indítványaink arra koncentrálnak, hogy a tudósokat is erősebben bevonjuk ennek a stratégiának a kidolgozásába, hiszen nagyon sok modern technika van, pont arra, hogy hogyan lehet az óceánok, a világtengerek mélyéről nyersanyagokat kitermelni. Ezeket a technikákat tehát kutatni kell, tovább kell fejleszteni. Itt az európaiak a harmadik világbeli nyersanyag kitermelő országok számára is tudnak valamit kínálni, és a közös stratégia részévé tudnak tenni. Tehát liberálisoként azt kérjük, hogy ezt is vegyék figyelembe, és vegyék figyelembe azt is, hogy a kis és középvállalkozásoknak szükségük van a nyersanyag területén a segítségünkre. A nagy koncernek föl tudnak erőteljesen lépni, de a KKV-knak támogatásra van szükségük, tehát kérjük, hogy együtt járjunk el a tagállamok, az EU-nak az égisze alatt kössék össze az erőfeszítéseket, és hosszú távú partnerségeket kössenek, amelyek a környezetvédelem szempontjait is figyelembe veszik a harmadik világbeli nyersen kitermelő országokkal. Ez kell, hogy legyen a nyersanyag stratégiánknak a célja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tajrer úr. Figureido asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértünk azzal, hogy szükségünk van egy hatékony nyersanyag stratégiára. a 2000 2008-2010-es helyzetet el kell kerülnünk. Nem szabad, hogy őre előforduljon ez. Az árak ugyanis ekkor az egekbe szöktek a spekuláció miatt, amely elborította a nyersanyagpiacokat. Tehát meg kell teremteni annak az előfeltételeit, hogy a fizikai piacot ne helyezze háttérbe a pénzügyi piac, és a szükségleteket ne szorítsa a háttérbe a pénzügyi spekuláció arra kell figyelnünk, hogy a piacok védelemben részesüljenek, és a spekuláció nevezessen ahhoz, hogy ne legyenek megszerezhetőek, elérhetőek a nyersanyagok. Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos információk a nyersanyag áramlással kapcsolatos és a nyersanyag raktárkészletekkel kapcsolatos információk mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Éppen ezért szükséges, hogy jobb képünk legyen, pontosabb képünk legyen az Európán be, belüli nyersanyag raktározásról, kitermelésről és a világtengereken való nyersanyag kitermelésről is. Fontos, hogy a nyersanyag kitermelés úgy történjen, hogy ennek során a környezetvédelmi és szociális szabályokat betartsák, és minden szolgálja a nyersanyag kitermelő országoknak az érdekeit is Együtt kell működnünk harmadik államokkal, különösen az afrikai országokkal, és új formáit kell megtalál, és meg kell, meg kell előznünk a kolonializációnak, az újragyarmatosításnak az új formái. Nagyon fontos, hogy természetesen a nyersanyagokat hatékonyan használjuk, újra hasznosítjuk őket, ennek a lehető legjobban kell történnie. Nagyon sok primer nyersanyag van, de vannak másodlagos nyersanyagok is, amelyek felhasználhatóak. Ennek során ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy ezeknek negatív hatása is lehet az egészségre. Szóval szeretnénk, hogyha a bizottság mindezeket a különböző aspektusokat figyelembe venni a nyersanyag stratégia területén. Köszönöm szépen, Belder úr parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, a nyersanyagokhoz való hozzáférés alapvető az európai állampolgárok jóléte szempontjából. Éppen ezért sok figyelmet kell fordítani a nyersanyag piac helyzetére. Az EU-nak oda kell figyelni arra, hogy átláthatóság, stabilitás legyen, és bizonyos mértékben szabályozva legyen a piac, de meg kell néznünk, hogy meddig menjen el ez a szabályozás, ami pedig az erőforrások diversifikálását és újrafeldolgozását illeti, ezt is meg kell vizsgálni nem csak felelős beszerzési politikára kell figyelnünk, hanem arra, hogy a beszerzési politika kerete jó legyen. A konfliktus régiókat itt figyelembe kell venni, és azt is, hogy az ottani lakosság az új javaslatoknak ne essen áldozatául. A származási országot tiszteletbe kell tartanunk, de oda kell figyelni az emberi jogokra és a környezetre a tisztességes, nyitott kereskedelemre van szükség, stabil piacokra. Most pedig Hibner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. És köszönöm az előadó munkáját is, aki nagyon sok időt töltött azzal, hogy megfogalmazza ezt a kitűnő jelentést. Mi itt a tét? Nagyon nagy jelentőségű kérdésről van szó, olyan erőforrásokról, amelyekre szüksége van Európának és a világnak. Hatékony stratégiáról beszélünk két. Új hozzáférési lehetőségekről és új felhasználási módokról a globális vagy európai gazdaság számára szükségesek ezek a nyersanyagok, és biztosítani kell azt is, hogy a modern fogyasztási és termelési modellek fenntarthatóak legyenek hosszú távon. Annak nincs értelme, hogyha mindent felhasználunk, és semmit nem hagyunk a következő generációk számára. Az európai gazdaság legyen modern, alacsony kibocsátású és versenyképes. Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan használjuk fel a hulladékot, hiszen a hulladék sokszor értékes nyersanyagot tartalmaznak. Zöldebb gazdaságra kell váltanunk, ennek meg lesznek a költségei, de ehhez szociális-gazdasági változásokra is szükség van. Integrált megközelítést kell követnünk az új technológiák, kifejlesztéséhez, energia és környezetvédelem, védelemre is szükség van. A stratégia, az energiapolitika a jövőben arra törekedjen, hogy csökkentse a környezet szennyezését, a kibocsátást. Ehhez olyan stratégiára van szükség, amely lehetővé teszi az, hogy átadjunk valamit a következő generációknak is. De Angelis úr nincs itt, így Menner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, azzal kezdeném, hogy megköszönöm az előadónak ezt a nagyon értékes jelentést. Európa és a világ már megszolgálták, hogy jó nyersanyag politikával Vegyük fel a harcot a kihívásokkal, és a jövő generációi számára megteremtsük az élet feltételeit. A bizottság figyelembe vette a jelentést, ennek örülök, hogy a, azok a jelentős érckészletek, amelyek Észak-Európában és a sarki régióban találhatók, a jövő szempontjából fontos nyersanyagnak minősülnek. A bizottság azonban jobban odafigyelhetne arra is, hogy hogyan lehetne a meglévő európai nyersanyagokat hatékonyabban, fenntarthatóbban felhasználni, hogyan lehetne így módon is csökkenteni függőségünket a harmadik országoktól. A sarki régiókban valóban hatalmas potenciál rejlik, a ritka földfémek ottani feltárása csökkenteni az importfüggőségünket. A jelentés az adózásról is szól. Örülök annak, hogy a szakbizottság egyértelműen kimondta, hogy a nyersanyagadóztatás nem jó módszer, mert nem járul hozzá a hatékony felhasználáshoz. Az erdők, mint nyersanyag felhasználásáról is szólnék végül néhány szót. Sajnálatosnak tartom, hogy az erdőket a jelentés nem kezeli kellő prioritásként, már pedig az erdők az egyik legfontosabb, a zöld jövő szempontjából legfontosabb erőforrások nyersnek. Lange asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat mondtak már a kollégák arról, hogy miért fontos és elengedhetetlen a jó nyersanyag stratégia. Én konkrétabb példát említenék, a foszfát példáját. A foszfát a növények növekedésének feltétele. 50-80 éven belül világszerte a foszfát készletek kimerülnek teljesen, és ezzel egy időben a, a világ népessége 9 milliárdra fog nőni, akik mind enni akarnak növényi származékokat. Biztos úr, erről Beszélünk ugyan, de nem tettünk még semmit. Például tehetnénk azt, hogy az EU-ban a trágya komposztálását támogatjuk, mert így csökkenne a környezetszennyezése is, és értékes foszfát forráshoz jutnánk, amely ráadásul koncentráltan tartalmazza a foszfátokat. Ez egy win-win helyzet lenne, mindenki nyerne általa. Az innováció révén sok jó projektet fel lehetne karolni, a strukturális alapok, a vidékfejlesztési programok ö, és a ö, kap zöld vonulatának erősítését is szolgálná a trágya recyclingja. Ö, a foszfátok visszanyerése kapcsán megmutatható lenne, hogy igenis a szavakat át lehet ültetni gyakorlatban ez egy nagyon jó gyakorlati példa arra, hogy hogyan lehet nyersanyagot kinyerni meglévő anyagokból. Szeretném, hogyha a bizottság más anyagok tekintetében is ilyen konkrét javaslatokkal élne, várom nagyon ezeket a javaslatokat. Thank you very much, Mr. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm az előadónak az együttműködést, és az, hogy figyelembe vette a beadott módosításokat. Az EU a nyersanyag importtól függ, és a nyersanyag keresletet a feltörekvő országok további fejlődése határozza majd meg. A nyersanyagokkal globális szinten kell foglalkozni. A piacok nem átláthatóak, és az eladott mennyiségekről sincs pontos képünk. A monitorokhoz és a mobiltelefonokhoz használják fel a ritka földfémeket. Ezekre szükség van például a mágnesek előállításához, a szélerőművekben, azután az optikai szálakra és egyéb szálak és egyéb termékek készítéséhez. Az EU gazdasága reméljük, hogy öko hatékony lesz. Kérem a bizottságot, a tagállamokat, hogy a jövőbeli kutatási keretprogram során kutatási és innovációs programokat dolgozzanak ki azért, hogy a ritka nyersanyagokat sikerüljön mással helyettesíteni a jövőben. Ami pedig az újra hasznosítást és a ritka fölfémeket illeti, tudni kell, hogy a bányászatnak milyen komoly következménye van a környezetre, hogyha ezeket nem megfelelően végzik ezeket a tevékenységeket. Új partnerséget szükséges kötni Észak-Amerika Mercosur és egyéb kontinensek vonatkozásában Indiát és Brazíliát is szeretném megemlíteni. Ezek az országok nyersanyagokban gazdagok. Az EU-Brazil csúcsra szeretném felhívni a figyelmet, ez október 4-én lesz Brüsszelben. A nyersanyagok rendelkezésre állása alapvető az EU fejlődése szempontjából. Ezért kérjük a bizottságot, hogy az ajánlásokat konkrét cselekvésé alakítsa, és kérjük a bizottságot arra is, hogy a listát aktualizálja. Florenc úr. Kedves Reinhard Bütikofer, szeretnék köszönetet mondani erről a helyről is, a jó és kiegyensúlyozott jelentésedért. Nagyon örültem neki. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés hozzá fog járulni ahhoz, hogy a tudatosítási probléma, amit Európában ez kínoz minket, ez most már a bizottság munkájának tárgyává is váljon. Tajani biztosan nem múlt a dolog, másokon esetleg, akik eh, vele együtt dolgoznak. Sajnos az elmúlt környezeti tanácsról az az információ érkezett, hogy ott bemutatta a biztos úr az új nyersen stratégiát, szóban ezt támogatták, egységesen, azonban aztán áttértek a második napi rendi pontra, ez pedig nem volt más, mint elektronikus hulladék eh, irányelv, és ebben a időpillanatban mindenféle szolidaritás megszűnt, amikor arról van szó, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek ennek a irányelvnek a keretében. Tehát így gyakorlatilag egy katasztrofális helyzet alakult ki, nem sikerült megállapodni a bizottsággal, ami elég ritkán fordul elő, éppen ezért örülök, hogy Potosnyik biztos úr ellenállt a nyomásnak. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés végre egy követ dob az álló vízbe ugyanis, hogyha az éghajlatváltozás problémája eh, csak fele akkora, mint amekkorának ma mondják, már akkor is rendkívül innovatív technikákra van szükségünk itt Európában, és egyszerűen nincs más lehetőség ennek érdekében, hogy az értékes nyersanyagokat újrahasznosítsuk. Tehát úgy gondolom, hogy a három pillér, eh, amit a bizottság javasolt és bemutatott, eh, az nem egymás után kell, hogy megvalósításra kerüljön, ebben talán esetleg eltér másoktól a véleményem, hanem mind a hármat együtt kell megvalósítani, és a nyersanyag diplomáciát nem szabad az ördögtől valónak tekinteni, számomra az a fontos, hogy a harmadik világbeli országokkal is tisztességesen bánjunk, ne úgy, ahogy az elmúlt 20-30 évben, és ott szövetségesekre találjunk, eh, és kihasználjuk az export és import lehetőségeinket, együtt tudjunk reagálni, és olyan közlekedési formákat alakítsunk ki egymások, egymással, amely lehetővé teszi, hogy a nyersanyag kitermelő országok a harmadik világban részesüljenek a profitból. A másik pont pedig a közösségen belüli kérdés. Nos, itt az európai iparnak nagy lehetőségei vannak, hiszen fontos, hogy hogyan tudunk bizonyos nyersanyagokat másokkal helyettesíteni. Ma például azt látjuk, hogy itt van a réz, vannak réz vízvezetékek, ezek ma már a múlté, és ma már új anyagokból készítik a vízvezetékeket. Ez is mutatja, hogy rendkívül potenciálok eh, rejlenek itt az európai ipar számára, és ami pedig eh, a mezőgazdaságot illeti, fontos az FSA, de nem szabad túlzásba vinni a, dolg, a túlzásba vinni a kérdés. Az ezzel kapcsolatos irányelvet a környezetvédelem eszközének kell tekinteni. Mi azt mondjuk, hogy nincsen szükség ilyen szabályozásra, de hogyha már egyszer itt van, Eh, akkor ezt megfelelően kell használni. Nem szabad, hogy ez a nyersanyagpolitikában eh, nyersanyagstratégia elleni fegyverként lépjen föl. És már sokan tettek említést, hogy eh, itt az idő, amikor eldöntsük, hogy mit teszünk az újrahasznosítási politika és a hatékonysági politika területén. Ez a legfontosabb szempont. Ezen a helyen kezdjük tehát a közös munkát. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Florenc úr. Következő hozzászólónk pedig Tabajdi Csaba. Děkuji

Köszönöm, děkuji. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, mondja az elnök. Magyarul Stalajan úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem a bizottsági kezdeményezést, és gratulálok az előadónak, illetve azon kollégáimnak is, itt a parlamentben, akik részt vettek a jelentés megfogalmazásában. Az európai cégek egyre nagyobb versenyen néznek szembe, ami a nyersanyagpiacot illeti is, és ezek hozzáférhetőségét. Ez a verseny egyre agresszívebbé válik majd a jövőben, hiszen demográfiai nyomás nehezedik a nyersanyagokra a világszerte, ezzel egy időben pedig a felről törekvő gazdaságokban a gazdaság is fejlődik, és egyre több nyersanyagot használ föl. Ezen nyersanyagok, erőforrások, harmadik országbeli erőforrások tehát a jövőben egyre fontosabbá válnak, és versengünk majd értük. Ezen országok közül egyesek kifejezetten ki is használják politikai célokra nyersanyagaik meglévőségét. Nem véletlen, hogy egyes országok kormányai olyan iparpolitikát folytatnak, amelyek egyértelműen saját cégeiket helyezik előnyös helyzetben minden más világ veli ország cégeivel szemben. Erőtlenek vagyunk ezen protekcionista intézkedésekkel szemben, nem maradhatunk azonban tétlenek. Örülök, hogy a bizottság irányt adott most a cselekvésnek, meg kell támogatni a decouplingot, vagyis a szétválasztását az energiahatékonyság nak és a nyersanyag felhasználásnak. Ezt a kettőt ketté kell választani, és az európai cégeket is támogatni kell olyan intézkedésekkel, amelyek ösztönzik a stratégiai szövetségek létrehozását, illetve a stratégiai beruházásokat Európán belül és harmadik országokban egyaránt. Igazságosan egyformává kell tenni a kereskedelmi szabályokat, amelyek minden országra egyformán vonatkoznak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! Sokan beszéltek arról, hogy mennyire fontosak a nyersanyagok a versenyképesség számára és az európai jövőkép szempontjából, az európai gazdaság szempontjából, és sokan utaltak arra is, hogy mennyire erősek, erősen függünk ma a, ezt kitermelő vállalatoktól, illetve a vállalatok mennyire fontosak a munkateremtés területén. Van egy kis lámpagyártó cég, amely energiatakarékos izzókat gyártott, és most csak drágában tudja gyártani, mert nehéz beszerezni a ritka földhé, földfémeket. Éppen ezért nagyon fontos, eljött az ideje, hogy foglalkozunk ezzel a témával, és gratulálok Bütikófer úrnak, hogy sikerült neki egy, egy kiegyensúlyozott választ találni erre a problémára. Aztán fölmerül az a kérdés, hogy hatással járunk-e. Nem csak e, az a fontos, hogy tudatosodjon mindenkiben a probléma, és e, mindenki kitaláljon egy választ, hanem itt látni kell az összefüggéseket. Úgy gondolom, hogy itt a helyes választ találta meg a bizottság a három pillére, hiszen egyrészt fontos azzal foglalkozni, hogy Európa e, nyersanyag lelőhelyeket feltárjon. A kollégák utaltak arra, hogy itt fontos, hogy technológiai kérdések is szerepet játszanak. Karl-Heinz Forens is beszélt arról, hogyha más jogszabályalkotással ellentétek vannak, akkor meg kell néznünk, hogy hol vannak a határok, ahol ezeket fel lehet oldani, mit ér meg számunkra a nyersanyag kitermelés, és másodszorban pedig fontos, hogy az újrahasznosítás területén nagyobb potenciálokat építsünk ki itt nyilván nem az a motto, hogy minden áron újra kell hasznosítanunk, hanem itt is értelmes megoldásokat, differenciált megközelítésmódot kell alkalmaznunk, és a nyersanyag diplomácia, ahogy a kolléganő éppen említette, ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, ahol nem csak nyomást gyakorlunk. Itt valaki azt állította, hogy ez erre szolgál. Egyáltalán nincsen erről szó a szövegből. Itt a nemzetközi együttműködés a fontos, hogy itt Európában a nyersanyag elosztás területén jobban ki tudjuk használni a potenciáljainkat. És természetesen mindennek tisztességes formában kell történnie a más országokkal való kapcsolatok keretében is. Azonban eh, az olyan kijelentések, hogy a bizottság akarja előírni, hogyan kell használni a nyersanyagokat, itt a növekedés korlátozni akarják, ezek nem, áll, nem helytállóak nagyon fontos, hogy olyan megoldást találjunk, hogy mindenki támogatni tudja a jelentést. Remélem, hogy a jelenlegi megfogalmazásmód megmarad, hiszen ezt mindenki támogatja. A parlament nagy többsége ugyanis fontosabb, mint az, hogy egyetlen egy saját megoldást azt keresztül vigyünk. Elnök, Marinescu úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Európát egyszerre fenyegetik veszélyek, illetve egyszerre nyílnak meg előttünk lehetőségek is. A kihívásokat lehetőségé kell varázsolnunk, átalakítanunk, és ezt egy jó európai stratégia szolgálhatja leginkább. Egyre intenzívebb a nyersanyag felhasználás mindenhol a világban, és a verseny is ezekért egyre nagyobb. A versenyképességünk azonban és a fenntarthatóság igénye kezdenek lemaradni. Az Európai Uniónak ezért harmadik országokkal stratégiai partnerségi kapcsolatot kell kiépítenie a nyersanyagok érdekében. Nemzetközi fórumokra van szükség, ahol a nyersanyagok az Európai Unió szükséglete beszerezhető a harmadik országokból. Egy felmérés rámutatott az Unió, az Unió iparának függőségére a nyersanyagoktól, és ez a jövőben rohamosan meg fog nőni. A felmérés ezért a kutató szervezeteket arra próbálja ösztönözni, hogy hosszú távú befektetésként kutassák meg a témát jobban. Most a spontán felszólalások következnek, meg Guinness asszony kíván először szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, előadó úr, Köszönöm az elmondottakat, leírtak. Nagyon izgalmassá válik a téma, amikor konkrét nyersanyagokról beszélünk. Delange eh, kolléga például a foszfátokról beszélt, a foszfát csökkenéséről és az iránta mutatkozó igény növekedéséről. Aztán ugyanilyen téma az élelmiszertermelés is. Egyetlen egy nyersanyag fontos lehet eh, az egész élelmiszerlánc szempontjából, de számos ilyen konkrét és mégis globális téma van. Amikor a három pilléres megközelítést említi a jelentés, akkor valahogy hiányzik itt a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés. Egy nagyon fontos terület maradt ki a jelentésből, már pedig az élelmiszerbiztonság ugyanolyan nagy prioritás, mint a nyersanyag függőség csökkentése. A földeken dolgozók, az élelmiszer termelők érdekében szeretném, hogyha a stratégia külön odafigyelne a mezőgazdaságra is. Mezőgazdaság nélkül nincs európai ellátásbiztonság. Emis Volkova kért szót, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak is a munkát az egyre növekvő nyersanyagpiac és nyersanyag igény az árakat is egyre volatilibásá teszi, de egyértelműen nőnek az árak, és a verseny is nő. A gazdasági és környezeti tevékenységek között sokszor a manipuláció rontja el a kapcsolatot, hatékonyabb nyersanyag felhasználásra van szükség, mert egyre kevesebb a nyersanyag. Az ökológiai hatékonyságot azért kell hangsúlyozni, mint aspektust, mert a nyersanyagok újrahasznosításával, újrafelhasználásával nagyon sok minden pótolható lenne. A bizottság megközelítését támogatom, hosszú távú európai terve van szükség nyersanyagügyben, 2050-ig kell ennek szólnia legalább. Köszönöm. Köszönöm. Meltzer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy például egy mobiltelefonban ne, nem csak réz és vas van, hanem kevés ismeretek is, hanem olyanok, olyan meg fontosak a jövőbeli technológiák szempontjából, ritka földfémek vannak bennük. Mindannyian tudjuk, hogy ezek politikai konfliktusot eredetnek hiszen ritkák. Kína bejelentette, hogy a technológiai fémeknek eh, a kiszállítását, amiből ugye 97%-ot szállít, ez csökkenteni fogja, úgyhogy el kell gondolkozunk azon, hogyan tudunk tartalékolni a jövőre, és az a terv, hogy a fenntartható nyersanyag kitermelés az Európai Unióban támogatjuk, ezt ki kell érlelni. 5-10 éves felfutási idő miatt végig kell gondolnunk, hogy a jövőben 5-10 éven belül milyen nyersanyagokra lesz szükségünk, és ennek során figyelembe kell venni, hogy Kína, Afrikában, Mongóliában, vásárolt nyersanyag lelőhelyeket, elektronikus hulladék hegyek borítanak el minket, növekednek a nyersanyagok árak, tehát ezt a kettőt összefüggésbe kell hozni egymással, ebben az összefüggésben azonban nem szabad radikális megoldásokat keresnünk, hanem észszerű megoldást kell. Köszönöm. Köszönöm. Kelly úr a következő hozzászóló. Köszönöm a szót. Nagyon aktuális ez a téma, mert hogyha nem folytatunk észszerű stratégiát a nyersanyagok terén, akkor nem tudunk fejlődni. Még hogyha legjobban gazdálkodunk is a világon, a nyersanyagok nélkül semmit nem tehetünk. Ugyanez a helyzet a különböző iparágak terén. Igen, gyakorlatias és szükséges ez a jelentés. Európának versenyképesnek kell maradni a világban, és éppen ezért létfontosságú, hogy állandó nyersanyagforrásunk legyen. A nyersanyagforrásokat a saját határainkon belül kell keresni, és nem szabad uh, a fejlődést megakadályozni túl restriktív politikával, ahogy ez a múltban történt. Környezetbarátan kell eljárni, ezzel egyetértünk, de nem szabad elfelejteni az újrafeldolgozást. Sok szempontból ez még gyermekcipőben jár. Az újra hasznosítás, újrafeldolgozás ismételten megtörténhet, de harmadsorban azt is elmondanám, hogy ami a ritka földfémeket illeti, az igaz, hogy ezek 97%-át Kína tartsa a kezében, és többen kiemelték, hogy nagyon sok eszközben szükség van ezekre, éppen ezért erre a helyzetre reagálni kell, ezzel foglalkozni kell. Nincs időnk várakozni, versenyképesek akarunk maradni, és ez az oda vezető stratégia. Gratulálok az előadónak. Köszönöm, Kelly úr. Dancila asszony szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy az EU-nak foglalkoznia kell a kihívásokkal és a nagyobb lehetőségekkel is, amikor a nyersanyagokról van szó. A nyersanyagpolitika igen fontos az EU számára. Az ipari politika nemzetközi kereskedelem terén, de akkor is, amikor a horizontális politikákról van szó, belső és külső aspektus átvizsgálva. Úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben ezeket a szakpolitikákat hatékonyan kell monitorozni a hatékony hatásos stratégia szempontjából. Szoros együttműködésre van szükség az Európai Bizottság és a tagállamok között, és a monitorozási folyamatot koncentrálnunk kell, a parlamentnek tudnia kell mindarról, hogy ettéren mi történik. Éves előrehaladási jelentésre van szükségünk. Gratulálok az előadónak. Köszönöm, Dancsila asszony. Rossi úr következik. Elnök úr, Tajáni biztos úr, úgy gondolom, hogy a nyersanyagok kérdése, ezeknek az újrafeldolgozása, újrahasznosítása rendkívül szükséges, hiszen kevesebb lesz ezzel a hulladék, és kevesebb lesz a káros anyaga természet szempontjából. Európai szinten cselekedni kell, és nemzetközi szinten szükséges beavatkozni, hiszen mindez az egész világra kihad. Majd pedig biztos úr szeretném azt is elmondani, hogy ezt a kezdeményezést előre kell vinnie a parlamentnek, Buzek elnök úrnak, hiszen szükség van az európai nyersanyagpiacra. Anélkül nem tudunk előre haladni, valamint megfelelően kell gazdálkodnunk ezekkel a nyersanyagokkal a civilizációnk szempontjából érdekében is. Vászeszkó asszony a következő hozzászóló mikrofonba legyen kedves beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Az Európai Uniónak hatékony stratégiára van szüksége. Ha ipari versenyképességét meg kívánja őrizni. Más egyéb szempontok mellett a nyersanyag diplomácia is fontos szerepet játszhat ebben a kontextusban és nagyon fontos az is, hogy a nyersanyag ellátás lássuk, hogy nagyon sok európai politikát érint. A diplomácia által elérhető célok azonban nem mindig kielegítőek. A fejlődő országoknak sokféleképpen lehet támogatást adni, például kutatási vagy jogi segítségnyújtás révén. Felhívnám a figyelmet továbbá a külügyi tevékenységeink jobb koordinációjának szükségességére, és az Európai Unión belül is a jobb koordinációra. Ezek által ö, kiegészíthetjük intézkedés palettánkat. Utolsóként Melkis asszonynak adom meg a szót a spontán felszólalók között. Köszönöm szépen, elnök úr! Még hozzáfűznék gyorsan valamit a vitához. Szeretném tudni, hogy mi a különbség a bizottsági javaslat és a parlamenti javaslat között. Mi, milyen konkrét intézkedéseket tartalmaz az egyik és a másik? Ugye a tárolásról, a felhalmozásról is volt szó, de szerintem nem megoldás. Konkrét választ eh, várok a kérdéseimre. Mindig az ipari nyersanyagokról beszélünk, a foszfát azonban már ugye elhangzott, mint nem ipari nyersanyag. És mit kéne annak érdekében tenni, hogy a nem ipari nyersanyagok tekintetében is az innováció érvényesülhessen. A hatékonysági célokról ugyancsak nincsen szó a szövegben, már pedig ugye az energiaprogram kapcsán is megfogalmaztunk hatékonysági célokat. Eredetileg tervbe vettük a lerakók megszüntetését, ezt is felvizezték, és végül úgy tűnik számomra, hogy bizonyos anyagok recyclingja is lekerült a napirendről, már pedig ezeket azonnal recyclingolni, újra kéne hasznosítani. Nem szabadna, hogy egyáltalán bármilyen anyagot kidobjunk, a lerakókon végezzék, nem láttam a konkrét intézkedéseket. Mit csinál Potosnyik úr a saját posztján? Megadom Tajáni biztos úrnak a válaszadás lehetőségét. Hallotta a felvetéseket, kérem reagáljon rájuk. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselő, szeretném azt mondani, hogy a bizottság részéről egyetértünk a szöveggel, vagyis a Bütikofer úr által beterjesztett jelentéssel. Kiegyensúlyos stratégiára van szükség, amely három pilléren alapszik, az EU-n belüli stratégiára, az EU-n kívüli stratégiára és a az innováció érdekében szükséges felépésre. Erre szeretnék összpontosítani. Kiegyensúlyozó stratégiára van szükség. Az Európai Bizottság az egyik első dokumentumában, amelyet az innováció témájában előterjesztett, hangsúlyt helyezett az innováción belüli partnerségre, és a második partnerség éppen a nyersanyagokra vonatkozik a tanács egyetértését sikerült megszerezni, és éppen ezért sikerül előrelépni a parlament elkötelezettségével. Itt az újrahasznosításra alapítunk, ez nem visszalépés, nem egy másodlagos választás, hanem ez a lépés megelőzte az említett dokumentumot. Sajnálom, hogy sok parlamenti képviselő, akik kérdéseket tettek fel a tárgyban, most távol vannak. De a választásunk arra irányul, hogy az újrahasznosítást, a helyettesítést elősegítsük, és az ezzel kapcsolatos gondolataink már a nyersanyag dokumentum előtt megszülettek. Ami pedig ezt a stratégiát illeti az Európai Unió részéről, olaszul beszéltem, talán túlságosan gyorsan szóltam, és Uszkod képviselő nem hallhatta, amit mondtam. Ami tehát Svédországot illeti, elmondtam, hogy Grönland egy olyan ország, ahol dolgozni fogunk, hogy megnézhessük, hogy mit tudunk tenni a nyárságok területén. Mindezt a svéd kormányjal ö, megállapodva tettük, az Európai Parlament székhelyén történt ez, ahol is szót ejtettünk a kezdeményezésekről a nyersanyagok, terület, nyersanyagok területén, a Beringstengeren, és a svéd királyság külügyminiszterével egy látogatásról is megállapodtunk, hogy a helyszínen megnézhessük, mit is tehetünk a nyersanyagokkal kapcsolatosan. Mivel olaszul beszéltem, talán a tolmácsolás nem volt pontos, éppen ezért szeretném Uszkog képviselőt megnyugtatni, hogy nem feledkeztem meg Svédországról. Grönland egyébként Dánia része volt nemrégi közelmúltbeli ideig, és úgy tűnik tehát, hogy ez a terület nem esik olyan messze Európánktól. Ami pedig a nemzetközi politikát illeti, sajnálom, hogy távol vannak jelenleg Matthias képviselő, illetve Figueiredo képviselő. Nos, tehát szeretném őket megnyugtatni, hogy nem akarok neokoloniális politikákat folytatni Afrikában. Egy olyan országból érkezem, amely elsőként kért bocsánatot Afrikától az a gyarmatosítás időszakában elkövetett hibákért. Nem hiszem tehát, hogy Európa gyarmatosító politikát folytatna Afrikában, sőt, ami a nyersanyag intézkedéseinket illeti, pontosan az a célunk, hogy az afrikai országokat erőtesen bevonjuk ebbe, Mindezt tanulmányoztuk az Afrikai Unióval megtartott találkozó során, ahol is az Afrikai Unió számos országa részt vett. Afrika tehát nem tekinthető az új kolonializmus áldozatának, és nem hiszem, hogy Európa lenne jelenleg, amely ilyenfajta fellépéseket foganatosít. Ami pedig egy másik témát illet, amikor bemutatták a véleményt, Schieber, illetve Lange urak vetették ezt fel, aztán EK képviselő is aláhúzta. Nos, tehát azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak a bányaipar átláthatóságát kell támogatnia. Itt az ágazat felelősségtudatát kell erősíteni, ezzel összhangban Egy vagyonkezelői alapot is létrehoztunk sok donátor részvételével, szakértői uniót finanszíroztunk nemzeti szinten, de minden esetre még vannak hiányosságok ebben a kezdeményezésben, hiszen több mint 50 ország, amely ö, gazdag a kőolajban, illetve a földgázban mostanáig Csupán ezek az országok tartják magukat az idevágó jogszabályokhoz. Ami azt a formás javaslatot illeti, amelyet be kellene nyújtanunk ezen országok irányába. Nos, a parlament és se való vita után a bizottság jelenleg egy kötelezettséget vezet be, pénzügyi kötelezettségvállalás irányában és ősszel a mozzajló értékelés lezárulása után benyújtunk majd egy jogalkotási javaslatot ezzel kapcsolatosan. Ez a javaslat kiegészíti majd az EIT javaslatát az átláthatósággal kapcsolatosan, és az USA-beli törvény szellemének fog majd megfelelni, amire, amely törvényre egyébként Bütikoffer úr is hivatkozott. A nyilvánossággal való konzultáció 2010-ig zajlott, és jelenleg értékeljük ezeket a véleményeket. Ami pedig az utolsó témát illeti, a tárolás témakörében a nyersanyag ellátás e, elsősorban a vállalatok feladata, illetve a politikai intézményi hatóságok feladata az, hogy a lehető legmegfelelőbb munkakörülményeket biztosítsák ehhez. Az Európai Bizottság azonban szoros együttműködésben kész arra, hogy a tagállamokkal vitát folytasson, egyfajta tárolási programról a nyersanyagokra vonatkozóan, ezek megvalósítási módozatairól, illetve hozzáadott értékéről, amely esetleg a kőolaj tárolási program szellemében születhet majd meg. Már egy vizsgátot is megindítottunk, amely jelenleg is zajlik, ezzel kapcsolatosan nem válaszoltam valamennyi felvetett kérdésre a vita során, de még további fél órát szólhatnék. Ezzel szemben azt gondolom, hogy fontos meghallgatnunk most Bütüképfer urat, minden esetre valamennyi parlamenti képviselő rendelkezésére állok, hogy akár egyénileg is eszmét cseréljünk a nyersanyagok kapcsolatos közösségi stratégiáról. Köszönöm szépen. Grazie, signor commissario. Köszönöm, biztos úr. És végül Bütikofer úr kap szólt. Köszönöm szépen, alelnök úr, kedves kollégák! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a hozzászólásáért, és különösen az, a bizottság alelnökének, Tajani úrnak, amennyiben támogatta egy kompetenciahálózat kiépítését, kialakítását, illetve köszönöm az összes többi gyakorlatias javaslatát. Itt a nyersanyagokról beszéltünk, és azt hiszem, hogy sokat teendünk, és pontosan az ökológiailag érzékeny területeken kell különösen érzékenyen fellépnünk. És ez különösen fontos a jelentésben is, hogy nem szabad ellentétbe állítani egymással az iparpolitikát és a környezetvédelmet, és éppen ezért az energiáért, illetve a környezetvédelemért, a vállalkozásokért felelős főigazgatóságoknak együtt kell működniük. Nagyon fontos, hogy a bányászok tulajdonképpen a fiókban lévő régi eszközök, de ugyanakkor gazdasági gazdaságos megoldásokat is kell találnunk, annak érdekében, hogy a legkorszerűbb feldolgozási létesítések, létesítményeket ki tudjuk alakítani, például az elemek újrahasznosításánál, tehát nem szabad leragadnunk az ódivatú technikáknál. Ezekről további vitákat kell még folytatnunk. A bizottság részéről különböző hangok hallatszanak, és vannak kritikus hangok is. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy például a ritka földfémek eseték, eseteknél mi értelme van a vitának, amikor közben Kína tovább folytatja a kitermelést. És Görling asszonynak kifejezetten intézem a szavaz, szavaimat, ezek e, a kérdések mind nagyon fontosak, és e, fontos, hogy e, minden esetben hatásvizsgálatot folytassunk. Számomra a nyersanyagpolitika nem az újragyarmatosítást jelenti, és éppen ezért a nyersanyag szuverenitást nem szabad semmiféleképpen megkérdőjelezni, és még ha megengedik, annyit